Következő közleményeim vannak. Az Egyesült Baloldal és a Függetlennek frakciója új kollégákat nevez bizonyos bizottságokba és parlamenti delegációkba. Négy névről van itt szó. Ezt a listát a mai jegyzőkönyvhöz mellékeljük. Ha a jegyzőkönyv elfogadásának időpontjában nincs velük szemben senkinek felvetése, ellenvéleménye, akkor őket elfogadott